Uh, colleagues. Kedves kollégák, azt javaslom, kezdjük meg az ülést. The colleagues were, were not very numerous yet, but I'm sure... Nem vagyunk túl sokan egyelőre, de remélem, hogy hamarosan jönnek a kollégák, ahogy megérkeznek a repülők. Az első napirendi pont a, a napirend elfogadása, van-e valakinek bármilyen megjegyzése? Nincs. Akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Aztán egy kis megjegyzés. De nem, mégis van egy hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem lenne egy kérdésem a napi rendel kapcsolatban. Tehát lenne egy kérdésem a napi rendel kapcsolatban. A holnapi szavazásról a Makovej jelentés. Nyilván önök is tudják, hogy holnap lesz 15 órakor a Makovej jelentésről a szavazás, de a Krim szakbizottságban vannak olyan napi rendi pontok, amelyeket nem lehet el halasztani, nem csak Mámszröm asszony látogatására kerül sor, hanem a tagállami parlamenti képviselőkkel is lesz egy véleménycsere, eszmecsere. Úgyhogy ezt nem lehet elhalasztani, mivel sokan a jelentéstevő és mások is a Libes szakbizottság tagjai közül a Krimnek is tagjai, nem szeretném, hogyha ilyen sok ember elszalasztaná a szavazást, vagy ne tudná elmenni a Krim bizottság ülésébe. Re. A koordinátorokkal erről beszéltünk, úgyhogy vagy elhalaszthatnánk a szavazást, a Krim szakbizottságban eh, ahhoz, hogy a Libe eh, bizottságban már 9-kor kezdhessük a szavazást, vagy pedig 11 órakor a, szavazhatnánk, amikor a Krimben már vége a szavazásnak. Nagyon jó lenne, hogyha össze lehetne egyeztetni a e, két dolgot, hogy e, elég képviselő legyen ott a e, nemzeti parlamenti képviselőkkel való egyeztetésen elnök. Mivel nincs itt a jelentéstevő, nem tudunk most erről dönteni, és úgy tudom, hogy volt ezzel kapcsolatban már egyeztetés, de nem támogatja a többség. Én értem a problémát, de akármit is csinálunk, hát a szakbizottsági ülések állandóan fedik egymást. Én nekem egy másik ülésem lesz három órakor. Én nem igazán szeretnék a jelentéstevő távollétében dönteni erről. Egyelőre úgy, hogy hagynám a napi rendet úgy, ahogy van. Elnök asszony. Én azt javaslom, hogy Alfano asszony javaslatát bocsássuk szavazásra, és kérdezzük meg a koordinátorokat. Én, mondja az elnök, nem akartam saját magam állást foglalni, de csak annyit mondtam, hogy a jelentéstevő távollétében nem szerencsés dönteni erről. Talán az ülés végén visszatérünk? amikor a jelentéstevő itt lesz, legalább őt kérdezzük meg, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Arról van szó, hogy 15 óráról 10 óra 30-ra tegyük át a szavazást. A libetagok úgyis itt lesznek, mert reggel 9-től fél hétig tart az ülés, úgyhogy úgyis itt lesznek. Ami a Krém bizottságot illeti, lesz meg, ott egy meghallgatás lesz, ha 35 nemzeti parlamenti képviselő, Cecilia Malmström eh, lesznek ott, 6 hónapja tervezzük ezt a meghallgatást. Nagyon fontos meghallgatás lesz ez, és ami a jegyzőkönyvet, illetve ami a, ami a protokollt illeti, üres teremmel várni 35 nemzeti parlamenti képviselőt, mert máshol szavazásra kerül sor, hát ez nem elfogadható. Well, I, I, again. Jó, én azt javaslom, még egyszer, hogy térjünk vissza erre a témára délután, amikor a jelentéstevő is itt lesz, és vele is meg tudjuk beszélni. Jó, ma délután 6.30 előtt döntünk még erről, mert ezért egy kicsit túl sok meg kell néznünk a e, programot, és meg kell kérdeznünk a jelentéstövőt, hogy mi a véleménye erről. Jó. Jó, akkor egy megjegyzés az adatvédelmi e, vitával kapcsolatban. Ez egy közös vita lesz, a rendelettel terve, kezdjük, és utána következik az irányelv. A következő napi rendi pont Kérum úr prezentációja az Európai Uniós alapvető, alapjogok ügynökségének a vezetője, igazgatója a 2013. április 22-i levelet követően, amelyet az igazgató tanács elnöke küldött, az igazgató mandátumának meghosszabbításáról és kiterjesztéséről. Kérum úr 2008. június 1 -e óta igazgatója az FRA-nak, tehát az öt éves mandátuma hamarosan lejár. Úgyhogy adok önnek kb. 10 percet, hogy betartsa a prezentációját, és utána a képviselők kérdezhetnek önél szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon a mandátum, mandátumom meghosszabbításának témájában. További három évről van szó. Üdvözlöm, illetve lehetőségem volt arra, hogy Bécsben is üdvözölhessem a Libe szakbizottság tagjait, és élénk eszmecserére került sor, amely igen gyümölcsöző volt és hasznos számunkra, ugyanakkor azonnali eredmények is, eredményeket is produkált ez a találkozó. Reméljük, hogy a jövőben ugyanezt a példát követjük majd. Amikor öt évvel ezelőtt itt jártam önöknél, még az első kinevezésemet megelőzően, akkor azt az ígéretet tettem, hogy, és itt idézek, hogy az emberi jog védelem területén világító toronyként fogunk működni, és egy innovatív intézményt hozunk létre az emberi jogokkal kapcsolatos kommunikáció területén. Egy olyan intézményt, ahová fordulhatnak az emberek közös problémáikkal. Most azt mondhatom, hogy ezt a küldetésünket sikerült megvalósítani. Nem is olyan régen, egy külső értékelési jelentés készült, és ez a jelentés is erre a következtetésre jutott. Szeretném nagy vonalakban fölvázolni az eredményeinket az elmúlt öt esztendőre nézve. Sikerült egy olyan adatbázis létrehozni, amely objektív és összehasonlítható jellegű, és segíti az analitikus munkát az EU 27 tagországában. Amikor 2007-2008 során elindítottunk a munkánkat, akkor nagyon kevés adat áll rendelkezésre, és ezeket nem is nagyon lehetett Európai Uniós szinten összehasonlítani. Célunk az volt, hogy megfelelő bizonyítékot szolgáltassunk arra, hogy bizonyíték alapú politikai döntéshozatal történhessen az alapjogok területén. Ennek eredményeképpen jogi és szociális tanulmányokat, felméréseket készítettünk, mint egy száz jelentést készült öt év alatt különböző alapvető emberi jogi kérdésekben. Ezek a jelentések adják az alapját azoknak a véleményeknek, illetve táblázatoknak, amelyek valószínűleg önökhöz is eljutottak, és segítik a parlament munkáját, fontos munkáját. A komparatív adatok értékét megerősítette a külső jelentés is, illetve több mint 300 ö, olyan személy, olyan szervezet, amely felhasználta ezeket az adatokat. A második eredményünk. Az alapjogi ügynökség egy olyan ügynökség, amelyhez nagyon fontos kérdésekben fordulnak az emberek, illetve a szervezetek, összefogjuk az érdekelt feleket, és megpróbáljuk az Európai Unió alapjogi kérdéseit napirendre tűzni. Egy-két példával is élnék. Júniusban, egy pár hét múlva egy szimpóziumot hozunk létre szakértők részvételével, az Európai Unióban a jogállamiság lesz a téma, és itt a, a szaktudásunkra építünk. Nagyon örülök annak, hogy Tavares úr is részt vesz majd a Bécsi találkozón az önök szakbizottságából. Két héttel ezelőtt pedig egy alapjogi platformot tartottunk Bécsben. Több mint 250 civil szervezet részt vett ezen a szimpóziumon, a civil társadalom széles körben reprezentálta magát, de ezen kívül képviselők, bizottsági tisztviselők, az ír elnökség, az Európai Tanács, illetve nagyon sok érintett fél, az emberi jogi kérdésekben résztvevő szakértő jelen volt. Alapvető emberi jogi kérdésekről vitáztunk, amelyek rendkívül fontosak, és amelyek aggodalomra adnak okot. Ez a platform egy inspirációt is adott, többek között a Frontex számára, illetve a csempészet elleni koordináció területén is. Egy nagyon hatásos és erős együttműködési hálózatot hoztunk létre más ügynökségekkel, az igazság és a belügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökséggel például, illetve hozzájárultunk a Frontex munkájához, az emberi jogi stratégia létrehozásához. Más ügynökségekkel is együttműködtünk, nem csak az igazság és belügy területén, például a tavalyi év során közös jelentést készítettünk a betegségek ellenőrzésével foglalkozó ügynökséggel. Nagyon sok emberi jogi kérdés fölmerült az ő ügynökségük munkáján során, munkája során is, és kikérték a szaktudásunkat, a szakvéleményünket, közösen készítettünk jelentést. Azt mondhatom, hogy gyümölcsöző a közös munka. Például a roma, illetve a migránsok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének akadályoztatása területén. És végül egy utolsó megjegyzés ebben a témában. Öt évvel ezelőtt, amikor itt jártam önöknél, akkor azt a kérdést kaptam, hogy hogyan látom az Európa tanácsa való együttműködés. Nos, a külső értékelés azt mutatja, hogy az Európa Tanács részéről a kezdeti szkepticizmus az új résztvevővel szemben megfordult, és lelkes együttműködésről tettek tanúbizonyságot. Az Emberi Jogi Bírósággal együtt két kiadványt is közreadtunk, az első a diszkriminációról szól, és ezt örömmel fogadta mind a 27 tagállam, a második pedig migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozik. Adatokat szolgáltattunk, illetve analitikus munkával segítettük az Európa Tanács munkáját az LGBT kérdésekben, illetve a nőkkel szembeni erőszak témájában. A harmadik megjegyzésem az intézmények, az intézmény kialakítása mellett, illetve az alapvető elvek, kérdések létrehozása mellett egy olyan munkahelyet kellett létrehoznunk Bécsben, ahol a belső eljárásrendet is föl kellett állítani, a mintegy 30-35 munkatársal dolgoztunk, kezdetekben ez mintegy 100 főre bővült. Ez azt jelenti, hogy megfelelő szervezeti struktúrát kellett kialakítani az új feladatok és az új kihívásoknak való megfelelés érdekében. Ezen kívül cselekvési terveket hoztunk létre, például az aklatás elleni politika területén, és más nagyon fontos tervezési eszközökkel is foglalkoztunk. Tisztában vagyok azzal, hogy a régi eljárásrend, illetve szervezet megváltoztatása nem mindenkinek az arcára hozott mosolyt, és ez a hír önökhöz is eljutott. Most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megnyugtassam önöket. Megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy gyorsan és professzionálisan kezeljük a fölmerült kérdéseket. Büszkén mondhatom, hogy az alapjogi ügynökség stabil eljárásrendel rendelkezik, és 2012-ben. Ez volt az egyetlen olyan európai uniós ügynökség, amely nem kapott megjegyzést az Európai Bíróságtól. A többi ügynökség administratív, illetve költségvetési kérdések témájában ö, megjegyzéseket, illetve kritikát kapott. Csak stabil belső struktúrával lehet magas szintű eredményeket létrehozni, és ez nekünk sikerült. Mielőtt lezárnám rövid bevezetőmet, egy-két szót szeretnék szólni a jövőről is. A külső értékelés egyik következtetése az volt, hogy az ügynökséget még jobban ki lehetne aknázni a jogalkotási folyamat kapcsán az Európai Unió jogalkotásában. Ahogyan önök is tudják, az európai intézmények kérése alapján végzi a munkáját ügynökségünk. Amikor uh, elnökük ellátogatott Bécsbe, azt mondta, hogy a politikai munka során az alapjogi ügynökség által szolgáltatott adatok rendkívül fontosak és hasznosak. Gondolok itt például a roma integrációs stratégiára, itt is adatokat szolgáltattunk ebben a témában, és ezzel segítettük az Európai Parlament háttérmunkáját, illetve a plenáris előkészítés, előkészítését. 2012 során átfogó véleményt készítettünk az önök konkrét felkérése alapján. Nézzük, hogy hogyan lehet mindezt előrevinni, továbbfejleszteni, Nos, azt hiszem, hogy gyakorlati szinten egy javaslattal élhetnék az Európai Parlament jelentéstevőivel rendszeres kapcsolatot kellene tartani, és így jobban informa, informálhatnánk önöket, jobban segíthetnénk az önök munkáját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne, tehát egy rendszeres eszmecsere mindenképpen előrelépés jelentene a két intézmény munkájában ezen kívül a tagállamokkal is együttműködünk. Itt azonban megvannak a saját korlátaink, méghozzá a forrásaink miatt. Mégis intelligens lépéseket hozhatunk, és kisebb munkacsoportokat hoztunk létre kísérletképpen a tagállamokkal közösen egy-egy adott témában, például a roma ügyi kérdésekben, és itt megpróbáltuk felmérni a nemzeti stratégiák fejlődését, illetve előrelépését. Gondolok itt például a belügyminiszterekkel való együttműködésre, illetve a gyűlölettel kapcsolatos bűncselekmények témájában is együttműködünk a tagállamokkal. Végül pedig a alapjogi ügynökség alapvető szervezetének a felülvizsgálatára is sor kerülhet. Azt látjuk, hogy a szabályozást mindenképpen igazítani kellene a Lisszaboni szerződéshez, és ennek tükrében teljes körű ügynökségé válhat az alapjogi ügynökség. Nagyon nehéz a harmadik pillérrel kapcsolatos kérdéseket összeegyeztetni az alapjogi ügynökség céljával, feladataival. Nagyon fontos tartom azt, hogy a karta az alapjogi ügynökség munkájának gerincét adhassa. Zárásképpen tehát azt szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy részt vehettem az első 21. századi emberjogi ügynökség létrehozásában, kiváló csapattal büszkélkedhetem Bécsben, és ezek a munkatársak mindig minden tőlük telhetőt megtettek, kiaknázták kreativitásukat, professzionizmusokat annak érdekében, hogy egy egyedülálló intézményt hozzanak létre az Európai Unión belül. És természetesen szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak önöknek, illetve a LIBE szakbizottságnak a támogatásért, illetve a közös munkáért az elmúlt öt esztendőben. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Kverom úr. Négyen kértek szót. Én saját magam is szeretnék hozzászólni. Gönczasszony, Over López, Danuka, Járóka, képviselők. Szeretne még valaki hozzászólni? Kérném, hogy mindenki elég röviden tegye fel a kérdését, mert összesen körülbelül 10 percünk van. Gönc Kinga. Uh, brief megpróbálok rövid lenni. Először is szeretném elmondani, hogy eh, ami eh, ez a bevezetési időszakot illeti az ügynökséggel kapcsolatban, ez rendkívül fontos, hiszen itt határozzák meg a szabályokat, a szabványokat, a keretet. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból rendkívül sikeres volt ez az időszak, amiről ön beszélt. Nagyra értékelem az ön munkáját a civil szervezetekkel, én magam is részt vettem a legutóbbi ülésükön, és valami elég ritkaságot találtam az EU intézmények szempontjából, hogy ilyen partnerségi szinten kezelik a civil szervezetekkel a kommunikációt. Ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy legyen visszajelzésünk, és, külön, és egyébként pedig a tagállamokban és a helyszínen az egyes ügynökök ott legyenek és együttműködjenek ezen a területen, és így megpróbálják terjeszteni az emberi jogok kultúráját. Szeretném még kiemelni, és ön is erre rátért már, mi magunk is többször beszéltünk már erről a szakbizottságunkban, hogy ez egy eléggé restriktív értelmezése az alapjogi kartának és annak, ahogy önök a kartával dolgoznak. És ez lenne a kérdésem is. Ön mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy kibővítsük ezt a hatályt az ön mandátuma alatt, hogyha ezt meghosszabbítják, a jogállamiság és a demokrácia minőségének javítása az egyes tagállamokban. Erről egyre többet beszélünk az EU-n belül, és ez rendkívül fontos a kopenhágai dilemma megoldása szempontjából. Tehát ez lenne a fő kérdésem. És még egy másik kérdésem is lenne. Nagyon rövid kérdés. Ön szerint hogyan lehetne általában az alapjogok kultúráját terjeszteni a tagállamokban? Erről is tartottunk már vitát. Köszönöm. Romero López képviselő. Gracias, señor director de la agencia Porte. Köszönöm szépen. Köszönöm az ügynökség igazgatójának, hogy ellátogatott hozzánk. Az én kérdésem a nemi specifikus erőszakra, illetve a nőkereskedelemre vonatkozik. Készült egy tanulmány a nők elleni erőszakkal kapcsolatban, és felmerült az, hogy a jövőben létrejöjjön egy olyan intézmény, amely azt vizsgálja, hogy a nők ellen milyen típusú erőszakos cselekményeket követnek el, akár családon belül, akár családon kívül. A nőkereskedelem sokakat érint eh, Európában. Az ügynökségnek eh, milyen lehetőségei vannak eh, arra, hogy a kormányoktól követeljék ezen adatok benyújtását, amely adatokat mi már régóta követelünk a kormánytól. Ezek olyan a kormányoktól, ezek olyan adatok és statisztikák lehetnének, amelyek az európai statisztikai hivatalhoz kerülnek, és elkerülhetnének az ügynökséghez is, amely ezeket elemezhetné, feldolgozhatná, hogy a nők elleni erőszak dimenzióját jobban megértsük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem nincs is kérdésem, de lenne néhány rövid megjegyzésem. A, több éves keret jelentéstevője voltam. Kajami úr tudja, hogy ezzel kapcsolatban voltak problémák, de ezeket sikerült aztán megoldani, úgyhogy gratulálok neki ehhez. hogy tehát a munkájuk teljesen megfelel a keret előírásainak. Persze egyikünk sem elégedett a liszabonizáció folyamatával, ehhez sok sikert kívánok önöknek. Először az alap okmányt kell módosítani, vagy alap okmányt tartalmazó rendelkezést. Én teljes mértékben támogatom Kérom úr mandátumának meghosszabbítását nagyon hatékony munkát végzett. Persze voltak bizonyos korlátok, amelyekkel szembe kellett néznie a rendelkezés miatt, de hát ennek tudatában vagyunk mi is. Köszönöm szépen. Járó Kalívia következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek és az ügynökségnek az elmúlt években nagyon jó munkát végeztek, az önök elkötelezettségének köszönhetően. Sok új témát vetettek fel, a roma kérdés volt az egyik, nemzeti roma stratégiák kidolgozását nagy támogatás övezte a tanácsban és a parlamentben. Az én kérdésem a következő, kérésem a következő, hogy a Nőjogi Bizottságot támogassák az adatok gyűjtésében a legszegényebb régiókból, hogy, tám, hogy elkészíthessük az értékelési jelentést. Az elkövetkezendő hónapban várjuk ezeket az adatokat. Tényfeltáró misszióra kerül sor Horvátországban. Köszönöm, hogy elláttak információval, mielőtt útnak indulunk. Emellett nagyon örülünk hogy bizonyos prioritásos területek meghatározásra kerültek, a lakhatás, az egészség, az oktatás mellett a családon belüli erőszak és az emberkereskedelem kérdése is. Tudom, hogy régóta dolgoznak önök ezen, ezek az adatok nagyon hasznosak lehetnek számunkra a nagy nőjogi jelentés elkészítésében a 2014-es nőjogi, a 2014-es nőnapra eh, készül el ez a, ez a széleskörű jelentés, hogyha mi megkapnánk az ennek alapjául szolgáló adatokat, az nagyon hasznos lenne a munkánk eh, szempontjából. Köszönöm a munkájukat, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogyha nincs egyéb eh, utolsó pillanatban befutó, hozzászólás, akkor én teszem föl az utolsó kérdést. Először is én is azt mondanám, csatlakoznék azokhoz, akik akik gratuláltak önnek, teljes mértékben egyetértek ezzel, kiváló jelentéseket készítettek a homofóbiáról szóló jelentés bemutatására. Jövő héten kerül sor, ez is kiváló. Lenne három kérdésem. Kis politikai kérdés az első. Az ügynökség helyzete, szerepe és az ön vezetési szerepe. Ön ugye alakította ennek az ügynökségnek a, az arcát, és Gönc Kinga is utalt erre. Ez az ez a, az ügynökség, ez tanulmányokat készítő ügynökség kell, hogy legyen, vagy egy, vagy egy watchdog, egy, egy felügyelő szerv. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy az FRA-nak a szerepe korlátozott, és ha ezt elfogadjuk, akkor ezt vegyük figyelembe akkor, amikor a Lisszaboni szerződéshez való kiigazítást elvégezzük. Mert hogyha tényleg lisszabonizáljuk ezt az ügynökséget, akkor ebből valóban egy, egy ellenőrző szerv lesz. A kiváló ajánlásokat és tanulmányokat készítettek, de mi ennek aztán a következménye? Kevesebb alapjogi jogsértésre kerül sor a tagállamokra? Nem hiszem. Továbbra is elűzik a romákat, üldözik a, a homoszexuálisokat, és egyéb jogsértésekre kerül sor, <clears throat> Második kérdésem a tudományos tanácsra vonatkozik. Az a benyomásom néha, hogy hogy az itt dolgozók, vagy az ebben szerepet vállalók részben olyan véleményeket képviselnek, amelyekhez joguk van egy demokráciában, de mégis ezek szöges ellentétben állnak az FRA alapelveivel. Legyen szó az LGBT-ről, legyen szó a nők és férfiak közötti egyenlőségről, vagy a média szabadságáról. Végül pedig önök ne, ön nem csak ön nem csak egy politikai ügynökséget vezet, hanem egy administratív, tehát fegyelmi szinten is vezeti ezt a ezt az ügynökséget, és egyes képvisel, egyes tagok vagy munkatársak nem elégedettek az, átalakítás, az átalakítással, Hát azért ennél többről van szó, bíróságügyekre is sor kerül, valódi panaszokra is sor kerül. Folyamatos plegyka áradatra kerül sor ezzel kapcsolatban, itt az ideje ezeket tisztázni. Nagyon szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, az informátorokkal kapcsolatban hogy, hogyan kezelik azokat, akik úgy érzik, hogy zaklatás áldozatai lettek, hogyan biztosítják a, az egészséges munka körülményeket. Szeretném, hogyha az aggodalmaimat eloszlatná ezzel kapcsolatban öné a szó. Thank you very much for, uh, for these questions. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Szeretnék sorba válaszolni rájuk először is. Gönc Kinga kérdésére válaszolnék. Én is örülök, hogy ismét találkozunk az alapjogi platform alkalmával találkoztunk, és ezt nagyon fontosnak tartom, ez fontos számunkra is, illetve a civil társadalom számára is. Fontos, hogy létrejöjjön ez a lehetőség, ez a tér, ahol a parlamenti képviselők, a bizottsági tisztviselők, illetve az elnökségi tisztviselők találkozhatnak a civil társadalommal, és lehetőségük nyílik arra, hogy eszmecserét folytassanak az őket közösen érintő kérdésekben. Például gondolok itt a gyűlölettel kapcsolatos bűncselekményekre. Természetesen ez nagyon sok más témát és területet is érint, tehát nagyon értékeljük, hogy a részvételét, és remélem, hogy ez a jövőben folytatódik majd. Ami a karta korlátozott értelmezését illeti, nos, a személyes véleményem rögtön a munkám megkezdésétől fogva jogászként, tisztviselőként természetesen ragaszkodom a rendelethez, de természetesen nem bánom azt, hogyha teszteljük ennek a határait, megnézzük, hogy ez mit tartalmaz. Ahogyan ön is elmondta, tisztelt elnök asszony, amikor az ember egy új ügynökségnek az igazgatója, akkor kötelessége az, hogy tesztelje egy kicsit a határokat, megnézze, hogy mivel foglalkozhat, mit tehet egy ilyen ügynökség, és hogyan működik ez, amikor szembesül a valósággal. Tehát mi az, ami releváns az ügynökség szempontjából, hol adhatunk, hol hozhatunk többletet hozzáadott értéket. Hiszen nagyon sokan dolgoznak az emberi jogi területen, eh, uniós szinten is, illetve nemzeti szinten is. Tehát ez az első pár év igazából erről a feltérképezésről szól, meg kell nézni, hogy hol adhatunk, hol hozhatunk további értéket. Azt hiszem, hogy megtaláltuk ezt a területet, és sajnos egy elég széles területről van szó, továbbra is ezen az úton kívánunk haladni, amennyiben meghosszabbítják a mandátumomat. A karta kapcsán már beszéltünk ugye a médiaszabadságról. Azt látjuk, hogy ezen a területen jelentések készültek, illetve a bizottsággal eszmecserét folytatunk, feltérképezvén a különböző lehetőséget. Tehát azt mondhatom, hogy hogy teszteljük ezeket a határokat, és esetről esetre haladunk. Ahogyan mondtam, ahogyan javasoltam, jó lenne, hogyha rendszeresen találkoznánk a koordinátorokkal, és így mi is jobban láthatnánk, hogy önök számára mi a fontos az ügynökség részéről. Aztán ott van a kopenhágai dilemma, erről sokat beszélünk. és eh, egy, ahogyan elmondtam, júniusban egy szimpóziumra kerül sor. Itt a szakértőket, a tisztviselőket, a bizottság tagjait, a parlament képviselőit ö, látjuk vendégül, és feladatunk az, hogy megnézzük, melyek azok a mutatók, amelyek arra utalnak, hogy nem megfelelő úton haladnak a dolgok. Gondolok itt az emberi jogi kérdésekre, vagy a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre. Nagyon várom ezt az eszmecserét. Például az igazságszolgáltatás függetlensége egy ilyen mutató, vagy az ombudsmani intézmény függetlensége, a gyűlöletek kapcsolatos bűncselekmények jelentése. Nos, ezek mind-mind olyan területek, amelyek fontosak, és amelyekre oda kell figyelnünk, hogyha a demokratikus értékeket meg kívánjuk védeni. Ezen kívül természetesen ezek azok a területek, és vannak más területek is, ahol az ügynökséghez fordulhatnak, és ahol kiaknázhatják munkánkat. Ami pedig az emberi jogi kérdések előremozdítását illeti a tagállamokban, együttműködünk a különböző tagállami szervezetekkel, és megnézzük, hogy hogyan léphetünk előre közösen, hogyan szólíthatjuk meg a lakosságot. Itt mintegy 800 szociális munkással dolgozunk együtt, és próbáljuk feltérképezni, hogy hogyan tudjuk megszólítani például az orvosokat, illetve az önkormányzatoknál dolgozókat. López asszony kérdésére térnék rá a családon belüli erőszakkal kapcsolatos a kérdése. Ahogyan ön is bizonyára tudja, az Európai Unió belül az eddigi legnagyobb tanulmányt készítjük, folyamatban van ez. A családon belüli erőszak a téma, illetve a munkahelyi erőszak is. Nagyon reméljük, hogy ezzel hozzájárulunk a Európa Tanács idevágó egyezményének ratifikációjához, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet előrevinni ezt az ügyet, milyen lépéseket tehetünk közösen, hiszen jelenleg vannak olyan tagállamok, azt hiszem Spanyolország az egyik ilyen tagállam, amely széleskörű adatokkal rendelkezik, de a legtöbb tagállamban nem ez a helyzet, nagyon kevés adat áll rendelkezésre, és ezek nem összehasonlítható jellegűek, vagy legalábbis nehéz őket összehasonlítani. Reméljük tehát, hogy itt a munkánk nagyon hasznos lehet. Itt is mutatókat szeretnénk felállítani, meg kell nézni, hogy a tagállamok milyen adatokat kell, hogy begyűjtsenek, minimális szinten mit várunk el az összehasonlíthatóság érdekében. Ami pedig az emberkereskedelmet, a gyermekkereskedelmet illeti, együttműködünk az Európai Bizottsági Koordinátorral ebben a témában. és összehangoljuk erőfeszítéseinket. Stanuka asszonynak köszönettel tartozom a kedves szavakért, és nagyon örülünk annak, hogy a megfelelő keret helyre került. Járóka asszony roma kérdések vetette föl. Nos, a roma nők kérdését mindenképpen föl kívánjuk karolni, és szerintem ez kivitelezhető. Az egyik nagy kihívás szerintem az az, hogy nagyon széleskörű adatokkal rendelkezünk az ügynökségen belül, tehát azt mondhatjuk, hogy rengeteg adat áll rendelkezésre, amely segítheti az önök vitáját, illetve a tagállamok munkáját, Azonban nincs kellő mértékű erőforrásunk arra, hogy ezeket mélyrehatóan elemezzük. Most próbáljuk ezeket ezeket megvizsgálni, például egyetemekkel együttműködve, partnerségi kapcsolatok révén megpróbáljuk ezt a hiányosságot megoldani. Mindenképpen vissza fogok térni a határidőre a későbbiek folyamán, tehát erről majd beszélünk. Ami pedig az ügynökség szerepét illeti, az elnök asszony tette föl ezt a kérdést. Nos, azt hiszem, hogy nem csak egy felügyeleti szerv vagyunk, ezt a feladatot meghaladtuk, azonban nem is egy tanulmányi szolgálat, hanem bizonyíték alapú tanácsot adunk. Ez pedig azt jelenti, hogy tanulmányokat, jelentéseket készítünk, és ezeket megvizsgáljuk. Ezen túl azonban megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket a tanulmányokat azok figyelmébe ajánlani, akik valóban változtathatnak a helyzeten. Gondolok itt a bizottsági tisztviselőkre, képviselőkre, a médiára, illetve a közvéleményre. Valóban az első időszakban nagyon sok erőforrást arra szántunk, hogy kiépítettük, kiépítettük a tapasztalatot, a szaktudást az adatgyűjtés területén. Ez egy egyedülálló és nehéz feladat. Például az LGBT témában az adatok gyűjtése egy ilyen feladat. Mintegy 93 ezren reagáltak a kérdőívre, ebben a témában, vagy például a nők elleni erőszak témájában is széleskörű tanulmányt folytattuk. Igen, rövidre fogom most már, elnök asszony. Ennek a munkának nagy része eljutott önök közé. Önök és a tagállamok is reagáltak erre, de azt hiszem, hogy a jövőben ezt a munkát kicsit intenzívebbé tehetjük, és megnézhet, meg pontosan meg kellene nézni, hogy mi az, ami fontos önök számára, milyen csomagra van szükségük. Így valós idejű adatot szolgáltathatunk, amelyet önök aztán valóban feldolgozhatnak a munkájuk során. Például gondolok itt a gyűlölettel kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatos adatokra. Ezen kívül Mm, nagyon sokat gondolkoztunk, hogy egy szűkre szabott alapjogi platformot hozzunk létre, vagy pedig bővítsük ezt a civil társadalommal, illetve más résztvevővel, és valóban annak komplexitásában kezeljük a kérdést. Most a később, ez utóbbit választottuk, és ahogy ön, ön is teljesen helyesen rámutatott, ez jó pár kérdést felvetett, ezért iránymutatásokat adtunk ki arra vonatkozóan, hogy ezen a területen hogyan is működhetünk. Eddig egy intézményt, egy civil szervezetet zártunk ki, azért mert nem volt tiszteletteljes a megközelítése az LGBT témához. Folyamatosan tanuljuk, hogy hogyan beszéljünk erről a témáról, hogyan foglalkozzunk ezzel a témával, és további lépéseket teszünk ezen a területen. Tehát egyrészt, igen, azt akarjuk, hogy a különböző szereplők találkozzanak, de az is feltétel, hogy ez egy teljes párbeszéd legyen. Az informátorokkal kapcsolatos politika megszületett, ezeket most próbáljuk finomra hangolni, és lezárni az egyes ügyeket, még most is folyamatban van egy ügy, amely ezzel kapcsolatban a bíróság május másodikán tárgyalt, várjuk a döntést, a határozatot ebben a témában. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, elnök úr, és most lezárjuk ezt a pontot, kicsit már késésben vagyunk, úgyhogy áttérünk a következő napi rendi pontunkra. A bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztása és elkobzása, ez a McCovey jelentés, amelyel egy órán keresztül tudunk foglalkozni. Nincsen megjegyzés, hogyha jól látom. Akkor először is hallgassuk meg a parlament jogi szolgálatának a az előadását eh, erről a témáról, amelyet a szakbizottságunk kért a jogi szolgálattól. A szavazási időpontok kérdésére még eh, visszatérünk. Most pedig a jogi szolgálat eh, fogja pontosítani az álláspontját a jogalap és a tervezett eszköz hatája szempontjából, ami a bizonyos elkobzási fajtákat, a jogalapot és az elkobzott javak szociális felhasználását illeti. Meg is kérem a jogi szolgálat képviselőjét, hogy tartja, tartsa meg az előadását, utána pedig a, az előadókat és az árnyékjelentéstevőket kérem, hogy ha kívánják, akkor szóljanak hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom röviden bemutatni önöknek a kérdéseket, amelyet a négy számunkra feltett kérdésre tudunk adni a bűncselekményről származó jövedelmek befogyasztása és elkobzása területén. Az első kérdés, ami a valószínűsíthető bizonyítékok mérlegelése és a jogalap kérdését illeti, ahhoz, hogy a 82 per 2-es és 83 per 1-es cikkek az EUMS ezen cikkei megfelelő jogalapnak számítsanak, arra van szükség, hogy az eljárás a javasolt irányelvben egyrészt büntető jogi eljárás legyen, és az elkövetett szabálysértések és a büntetések büntető jogi törvénysértésnek és büntetésnek kell, hogy számítsanak, és a említett 83 per 1-es cikk által határozott határon átnyúló jelen, jellegük kell, hogy legyen. Másodszorban a nem ítéleten alapuló elkobzás akkor kerül a hatályba, hogyha egyértelmű kapcsolat van a büntetőeljárás és az elkobzás között. A javasolt irányelv jogalapjai a büntetőjogi igazságszolgáltatási együttműködésre vonatkoznak. Az ötös cikkben leírt eljárások, büntetőjogi eljárások, amelyeket egy személy ellen folytatnak, amelyek büntetőjogi elítéléshez vezethettek volna, és magukban foglalnak egy elkövetett büntetőjogi szabálysértés megállapítását. Ezért egy polgári jogi jellegű bizonyíték, mint például a valószínűsíthetőség mérlegelésének a bevezetése megkérdőjelezheti ezt a jogalapot az ilyen jellegű mérlegelés bevezetése szintén kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hogy a szubszidiaritást és az arányosság elvét tiszteletben tartják-e, amelyről az alapszerződés rendelkezik. Az EUMS 67-es cikkének első bekezdése előírja, hogy a szabadság, biztonság és és az igazságszolgáltatás területén az egyes jogrendszerek és a tagállamok hagyományai tiszteletben kell tartani, ezt a 82 per 2-es cikk is kimondja. Hogyha bevezetnénk a valószínűthetőség mérlegelésének az elvét, ez esetleg túlságosan mélyen beavatkozna a bizonyítéki jogba és az egyes jogi rendszerek bíráinak a szerepének a meghatározásába, és ezért nem kompatibilis a szubszidiaritás és az arányosság elveivel, amelyre a 67 per 1-es és a 82 per 2-es cikkek vonatkoznak. A jelenlegi jogalapok a büntetőjogi igazságszolgáltatás együttműködésre vonatkoznak, és előírják, hogy a nem ítéleten alapuló elkobzást a büntetőjárásban az adott elkövetett szabálysértés büntetéseként lehet alkalmazni, és ez egy megfelelő bizonyíték teher azért, hogy valóban a büntetőjogi területeken lehessen ezt alkalmazni. Éppen ezért a nem ítéleten alapuló elkobzás nem, volt, nem vonatkozik a mostani javasolt jogalapok kérdése, a 82.2-es és a 83.1-es. Ami a második kérdést illeti, a nem ítéleten alapuló elkobzás jogalapja. A jelenlegi jogalapban ide tartozik, hogyha egyértelmű kapcsolat van a büntető eljárás és az adott elkövetett bűncselekmény büntetések között. Tehát, hogyha ezt a feltételt, hogyha nem felelnek meg ezen feltételnek, akkor a 82.2-es és a 83-as 1-es nem lehet megfelelő jogalap. Tehát bizonyos rendszerekben, hogyha nincsen egyértelmű kapcsolat a büntetőeljárással, akkor elviekben ez a javasolt irányelv hatájában már nem tartozik bele. Hogyha ilyen rendszereket használnak, egy büntetőjogi eszköz végrehajtására, mint ez az irányelv is, akkor az ilyen polgári rendszereknek büntetőjogi eljárás szabályokat és védelmeket kell alkalmazniuk. Ami a harmadik kérdést illeti, az ártatlanság feltételezése. A nem ítéleten alapú elkobzás egy ö, gyanúsított vagy ö, vádlottal kapcsolatban, hogyha az ötös cikk A és B ö, betűjének megfelelő feltételeknek nem felel meg, akkor ez a helyzet olyan ö, keretet hoz létre, amely megfelel a Strasburgi Európai ö, Emberi Jogi Bíróságok feltételeinek. A harmadik kérdés ugyanakkor arra vonatkozik, hogyha nincsen ítélet az adott személy ellen. Úgy tűnik, hogy ez inkább egy másik polgári jogi rendszerre vonatkozik, amely a Butler ügy volt Strasbourgben. Ezzel kapcsolatban Strasbourg úgy ítélkezett, hogy a polgári jogi rendszer esetén, például az Egyesült Királyság Drug Trafficking Act 1994-ből nem hoztak senki ellen sem büntetőjogi vádat, nem emeltek senki ellen büntetőjogi vádat, és ezért az ártatlanság vélelme nem alkalmazandó. Ezért a kérdésre a válasz az, hogy hogyha polgári jogi esetekről van szó, mint amilyen a botlánkészhez hasonlatos eset, akkor nem lehet büntetőjogi vádat emelni, és ilyen esetben az ártalanság vélelme nem alkalmazandó. Ugyanakkor, hogyha az irányelvben a rendszer célja az, hogy ez kapcsolódik egy büntetőjogi szabásértéshez, amely alapján elítélhették volna, és éppen ezért az ártatlanság vélelme, amelyet a alapvető jogok kartája 48-as cikke tartalmazza, és az EUMS 6-os cikkének második bekezdése tartalmazza, ezt kell alkalmazni. Ami az utolsó, negyedik kérdést illeti. Az elkobzott vagyon újrafelhasználása szociális célokra. A jelenlegi jogszabályok nem rendelkeznek az elkobzott javakra vonatkozóan. Bizonyos tagállamokban vannak ilyen nemzeti rendelkezések arról, hogy újra lehet használni az ilyen elkobzott javakat, például szociális célokra, de nincsen minden tagállamban ilyen jellegű rendelkezésrendszer. Elviekben ezen vagyon a végrehajtó tagállam tulajdonává válik, amely tagállam utána a szándékainak megfelelően tudja azt felhasználni. Az Európai Unió hatáskörei, ami a hatáskörök felosztását illeti, és a szubszidiaritás és az arányosság elvét illeti, amelyet az alapszerződés négyes cikke határoz meg. Ezen elv alapján az Unió csak a alapszerződésben a tagállamoknak előírt hatáskörökön belül járhat el, és ezen hatáskorok egyelőre a tagállamok kezében maradtak. A 82-es és 83-as cikkek foglalkoznak ezzel. A 82-es cikk előírja, hogy minimum szabályokat kell meghatározni az bizonyítékok elfogadhatóságáról, az egyes egyének jogairól a büntetőjárásban és az áldozatok jogairól. Az elkobzott vagyonok újrafelhasználása nem tartozik ezen kategóriákban, és éppen ezért erre nem vonatkozik ez a cikk. A 83.1-es elnök kérném, hogy zárja le a hozzászólását. Elnézést. Az irányelv elfogadására vonatkozóan a 83.1-es azt mondja, hogy minimum szabályokat kell előírni a büntet a bűncselekmény és a büntetések definíciójára, és itt sem található erre vonatkozó előírás, éppen ezért az elkobzott vagyonok újrafelhasználásának kérdése nem tartozik a 83 per 1-es hatájába. Ezért tehát az elkobzott szociális célokra való az elkobzott vagyon szociális célokra való újrafelhasználásának kérdése a sem a 82.2-es, sem a 83.1-es hatája elé nem tartozik, sőt, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek kapcsán is kérdéseket vet fel, ezért a negyedik kérdésre a válasz az, hogy ezen cikkek nem rendelkeznek az elkobzott vagyonok újrafelhasználására vonatkozóan. Köszönöm a figyelmüket, hogyha kérdésük van, természetesen nagyon szívesen megválaszolom őket. Köszönöm szépen. Thank you. Um, before giving... Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a jelentéstevenek, azt kérdezem, azt kérem, hogy aki hozzá szeretne szólni, mondja meg, hogy képviselő-e, vagy meghívott vendége, és kérem, hogy nagyon-nagyon pontosan és összefogottan fogalmazzanak, mert különben este tízig itt fogunk ülni. Mindenki szeretne időben hazamenni, és szeretnénk elég időt hagyni a vitára is. Úgyhogy legyünk udvariasak egymással. Nekem lenne egy rövid kérdésem önhöz, Gajola úr. Ez egy igen vagy nem, egy eldöntendő kérdés. Látta-e a kompromisszumos módosítások legutóbbi változatát? Ma délelőtt készültek ezek el. A négyes ponttal kapcsolatban úgy gondolja-e, hogy a kompromisszumos javaslatok szövege a jogalapnak megfelel? Ez kielégíti azt, amit ön említett? Megkaptuk a kompromisszumos javaslatokat, de 12.30 után ezt gyorsan elemeztük. Első ránézésre két fő problémát látunk. Az egyik nem a jogalaphoz kapcsolódik, hanem az ajánlás szó használatához a rendelkezésben. Ez tulajdonképpen nem felel meg véleményünk szerint a jogszabály megfelelő elkészítésének, elkészítési gyakorlatának, tehát ezt a szót nem használnánk ebben a jogszabályban, tehát a jogszabályban. A másik probléma a 9-es kompromisszumos javaslatra vonatkozik, ezt kifejthetem hogy mi a probléma. Ez csak az első ránézésre ennyit tudok mondani, majd később belemehetek a részletekbe, a kívánja. Hát kérem, hogy mivel a jelentéstől is ezt kéri, adja meg a választ most. Nos, azt mondanám, az az Európai Emberjogi Bíróság esetjogára hivatkoznék, és elmondanám, hogy a Hát engesz kritériummal kapcsolatban, ahogy e, az e, emberi jogok hatos pontját kellene alkalmazni. Ez a 82-es, e, az Európai Unió működésére szóló szerződés 82-es, 83-as pontja alá tartozik. Az Engel ügyben egy közigazgatási, holland közigazgatási ügyről volt szó, és ennek a kritériumnak az alkalmazásához nyúlt a bíróság, és egy bűncselekményhez hasonlóan ítélkezett egy ügyben. Na most ennek a kritériumnak az alkalmazása nem bűncselekményt tárgyalásakor, mégis más. Na most itt a kompromissz szumos módosítás hármas cikkéről beszélünk, úgy látszik, hogy ez okozza a problémát, mondja az elnök, aki megszakítja a jogi szolgálat munkatársát. Paragraph 3, yes. Okay. <laughs> Yes, the problem is that this paragraph at least... Ez a paragrafus legalábbis a mi véleményünk szerint nem világos. Itt van előttem nem igazán értjük, hogy mit, mit kíván ezzel elérni. A tagállamok ezeknek az, ennek az irányának ezt, az, ezt a részét csak akkor alkalmazhatják, hogyha alkalmazzák, hogyha így ezt kívánják tenni. Ez nem igazán világos megfogalmazás. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor most a jelentéstevője a szó, Makovai asszony. Köszönöm szépen. Nos, tehát az első rész, amit hallottunk, ez, ez, ez gyakorlatilag idejét múlt elemzés, mert olyan dolgokra utal, amelyek már, már nincsenek benne a jelentésben. E, itt a nem ítéleten alapuló e, elkobzásról volt szó, e, holott itt csak a kiterjesztett elkobzás merül föl bűncselekmény során, Egy teljesen normális esetről van szó. A 2005-ös tanácsi határozat óta ez az eljárás. Tehát a 9-es kompromisszumban, amely az 5-ös pontra vonatkozik, az emberjogi egyezmény hatos pontjára utalunk az méltó eljáráshoz való jogra, és ez vonatkozik minden biztosítékra, minden biztosítékot meg kell adni a méltányos eljáráshoz a bűncselekmények elkövetőinek is. Az alapvető jogok egyezményében ez szerepel. Nem igazán tudok mit hozzáfűzni. Személy szerint nem gondolom, hogy kielégítőek ezek a válaszok, de ebben nem fogok erre kitérni. Ami az Engels ügyet illeti, ennek a kritériumnak a megemlítése, ez szerepel a szövegben, és ez mások között úgy szerepel, hogy egyebek mások között, tehát más dolgokat is föl lehet itt sorolni. Még akkor is, hogyha hogyha bizonyos kritériumokat teljesít egy-egy ügy, a biztosítékokat emellett mindenképpen meg kell adni. Tehát tulajdonképpen többet tettünk e-, ebben, mint amit a jogi bizottság kért. A harmas paragrafus 9-es kompromisszum olyan országokra vonatkozik, amelyek más rendszert használnak. Ami a, jó, ami a ajánlás szót illeti, egyes cikk, egyes paragrafus, itt az elkobzott vagyon kezelésére utal a szöveg, és ezt itt most átadnám a szót Szonyának, a Börszerino asszony módosításáról van itt szó. Eddig csak egy valaki szeretne, ketten szeretnének hozzászólni. Még valaki? Igen, igen, nagyon örülök, hogy nagyon röviden szólt hozzá. de látom, hogy a jogi problémákat nem sikerült megoldani. Refánó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Mónikának ezt a kiváló munkát, ami a szociális célokra való felhasználást illeti, tehát az befogyasztott vagy elkobzott vagyontárgyak szociális jogra való felhasználását. Na most itt talán a jogi szolgálat egy kicsit segíthet nekünk, de talán végig gondolhatunk egy preambulum bekezdést is, az, ami az felhasználást, újra ö, ö, befektetést illeti, az az egész ügy lezáró aspektusának tekinthető. amennyiben nem akarunk semmi kötelező érvényűt beépíteni a szövegbe. De ennek lehetne politikai kijelent, ez lehetne egy politikai kijelentés is, politikai üzenet is, amely teljesen világosan elhatárolódik. Az Európai Parlament már gyakran öm, beszélt ezekről az ügyekről, például az Áru platformról, és sikra szállt ezen ügyek mellett, és igyekeztek ezzel kapcsolatban jó gyakorlatokat kidolgozni. A tagállamok, hogy a közös eh, intézkedéseket hoznak a befagyasztott és elkobzott vagyontárgyak újra felhasználásával kapcsolatban, és prioritást kell adni a eh, nyomozati hatóságok munkájának, a szociális érdekeknek, és ugyanezt a, ebben a kompromisszumban arra kérik a tagállamokat, hogy eh, igyekezzenek elérni azt, hogy eh, ez, ezekkel kapcsolatos, vagy ez, a, a, a bűnszervezeteknek ebbe való, be, ebbe való bekapcsolódását mindenképpen öm, eh, akadályozzák meg. De mégis azért jobb lenne egy kicsit eh, egyértelműbben fogalmazni a kompromisszumos javaslatokban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Három megértésem lenne. Az első a hetes kompromisszumra vonatkozik. Ezt eh, ma délután módosították. Ebben az szerepel, hogy a Nemzeti Kompetens eh, Bíróság bírósági eljárást követő döntése után, na most én ezt egy nagyon homályos megfogalmazásnak tartom, tehát valamilyen ítéletre mindenképpen szükség van, ne csak egy általános megfogalmazást alkalmazunk, hogy bírósági eljárást követően, aztán a jogi szolgálat a 9-es kompromisszumos javaslatra utalt, egyet értek Makovely asszonynal a valószínűség elveit nem adott már, illetve amellett, hogy való, lehet, hogy igaz, hogy ez a kritérium alkalmazásra kerül, és a hatos cikk érvényesít, Mégis különbséget kell tenni a bűncselekményekben való eljárás és az egyéb eljárások között. A három oldalú egyeztetésen látjuk majd, hogy hogyan lehet világosabban fogalmazni, de jelen pillanatban én tulajdonképpen elégedett vagyok ezzel, és jó, hogy legalább írásban megkaptuk a jogi szolgálattól azt a magyarázatot. A harmadik paragrafust én máshogy fogalmaznám meg, azt mondanám, hogy a tagállamoknak lehetőségük van polgári szankciókat, polgári eljárást indítani, ahelyett, ami a kettes cikkben szerepel, azt hiszem, hogy ez világosabbá tette volna az egészet. Végül pedig teljesen egyetértek a jogi szolgálattal, ami az elkopszott vagyontárgyak újra felhasználását illeti. Itt jogszabályról beszélünk, nem nem egy állásfoglalásról, hanem, hanem egy, egy kötelező jellegű jogszabályról. Ebben az értelemben meg kell gondolnunk, hogy ezt nem kellene e, preambulum bekezdésbe e, megfogalmazni. Ne a szöveges részben, mert ez egy irányelvben nem igazán illik a szöveges részbe, az érdemi részbe. Minden esetre az elmúlt hetekben végzett munkával nagyon egyetértek, és azt javaslom a frakciómnak, hogy szavazzák meg. Sargentini asszony, köszönöm. Elnök asszony, röviden egy ügyre koncentrálnék. Kérdés, hogy a polgári jogból lehet-e ö, ö, bűnügyi jog, büntetőjog? tulajdonképpen a zöldek nem támogatják az új definíciót, és kételkedünk abban, hogy a polgári jogi eljárásokat büntető eljárásban alkalmazni lehet-e. Majd a három oldalú egyeztetésen meglát, meglátjuk, hogy lehet-e valamilyen megegyezésre jutni, de hát ez azért mégiscsak aggasztó, hogyha erre várunk. Nekünk ezzel kapcsolatban van egy mandátumunk, a mi feladatunk a, ennek érvényesítése. Na most arra várni, hogy egy bizonytalan háromoldalú egyeztetésről mi jön ki, eh, ahol a tanács ráadásul nem is kooperatív, hát ezzel nem értek egyet. A zöldek számára az, hogy, hogy elhanyagoljuk, vagy nem eh, használjuk ki a jogi szolgálat szakvéleményét, ez aggasztó. Makovály asszony? Igen, nagyon röviden. Nincsen különbség, véleménykülönbség a módosítások, kompromisszumos javaslatok és a jogi szolgálat vélemények között. Az egyezmény hatos cikke, illetve a kartára való utalás megtörtént, de ezek megfelelnek a szövegnek. A nem ítéleten alapuló elkobzás kapcsolatban figyelembe véve amit Dani mondott, én ezt hozzá fogom, ad, bele fogom foglalni a kompromisszumba, ami pedig az elkobzást illeti, nem, nem igazán látom, hogy egy bírósági eljárásnak a végén ne lenne ítélet. Nyilván ítélettel végződik ez. Bírósági e- eljárás vége, amelynek az eredménye az elkobzás vagy befagyasztás ítéleten alapuló elkobzás vagy befagyasztás. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez világos, és ezzel mindenki egyetért. Elnök, örülnék, hogyha mindenki mindig mindennel egyetértene. Megpróbálom összefogni, foglalni a helyzetet. és eh, Alfano asszony ugye azt javasolta, hogy 9 órakor szavazzunk holnap, nem pedig délután. Nem tudom, hogy a jelentésnevőnek mi a véleménye erről, de majd erre még visszatérünk. Na most, még a vita után sem igazán elégedett a jogi szolgálat a kompromisszumokkal. Úgy látom, hogy tulajdonképpen egyre nagyobb az együtt, egyetértés a legtöbb frakció között, bár még egy kis finom hangolásra szükség van. Harmadszor, ami a szavazást illeti, megnéztük a napi rendet. Nem olyan egyszerű a helyzet, mert Ez a szavazás plusz két rövidebb szavazás 70 percig tart, és holnap délelőtt csak fél óránk van, és nagyon sok képviselő nem fog tudni erről, és lehet, hogy csak kilenc után érkezik. A harmadik pedig az, hogy megkérdeztük a, a jelentéstevőtől, hogy mit szól az elhalasztás, a Flesikov asszonytól, akinek 9 órakor lenne a rendi pontja, mit szólna ehhez, várjuk ezt aztán ugye 9 óra 30-kor lenne holnap az Europol a kapcsolatos öm, beszámoló, hogyha ők hajlandóak ezt elhalasztani, akkor több időnk lenne. Várjuk a választ, végül pedig a néppárt kérte, ugye, hogy ezt öm, bocsássuk szavazásra, ezt a technikai kérdést. Először is a jelentéstevőtől kérem, kérdezem, hogy egyetérte azzal elvben, hogy holnap reggel kilenckor legyen a szavazás, délután három helyett. A little bit confused. Uh, Na most egy kicsit meg vagyok zavarodva, mondja a jelentéstevő. Nem olyan egyszerű, nekem végül is én, nekem megfelel a 9 óra is, de lehet, hogy a képviselők önmaga mondta, hogy a képviselők nem tudnak róla, vagy később érkeznek. Az én érdekem az, hogy minél többen legyenek itt a szavazáson. Ezzel egyetértek, mondja az elnök. Egy kicsit én is el vagyok bizonytalanodva. Állítólag holnap reggel 9 órakor lesz egy flashikova Benyova jelentés, 9.30-kor a harmadik vizsgálati jelentés az Európollal kapcsolatban, és aztán egyéb ügyek. A szavazást tehát nem 9-re terveztük, hanem nem, a krimben, a krimben lesz a szavazás 9-kor. Egyre bonyolultabb ez a dolog. Nekem semmi közöm a krimhez. A Krim elnöke viszont azt kérte, hogy a Libe 9-kor szavazzon, most úgyhogy már teljesen meg vagyok zavarodva, nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a vitát. Most megadom a szót képviselőasszonynak, és aztán Szargentini asszonynak, hogy próbáljuk tisztázni ezt a helyzetet. Nos, igen, egyeztettünk, úgyhogy röviden elmondhatom, hogy miről van szó. Holnap délután 15 órakor lesz a Libe bizottságban a terv szerint a szavazás. A krim bizottság azonban ugyanabban az időpontban, és ezt már Veronik is említette, tehát a Krím ugyanekkor tart egy ülést, amelyet már hat hónapja terveztek, Schulz elnök meghívására a nemzeti parlamenti képviselők és Malmström biztos részvételével. Az elnök félbeszakítja. Na most ön azt javasolta, hogy a Libiben holnap kilenckor szavazzunk, igen vagy nem? Ebben konzultálta a jelentéstevővel, igen vagy nem? Pontosan ezt megtettem. Amikor 15 órakor megkezdődött az, az ülés, azt kértem, hogy 15 óra helyett 9 eh, órakor szavazzunk, vagy később hogy a Krim bizottságban folytathassuk a munkát három órakor, bár ott is lesz szavazás, de ki, itt leszünk kilenc órakor a szavazáskor. Szargentini asszony röviden, és aztán uh, Mátyő képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pontosan ezért kérték uh, a kollégáim, hogy jöjjek ide, mert előfordulhat, hogy a Libében módosul a szavazás hogyha a szavazás előtt kevesebb, mint 24 órával módosítják a szavazás időpontját, mm, közben kettős mandátumunk van, másik bizottságban is tagok vagyunk, nem lehet két helyen szavazni egyszerre. Azt hiszem, hogy a koordinátoroknak kellene e, ezeket a e, kéréseket kanalizálni, és én koordinátor vagyok, ilyen minőségemben kérem önöket, önt, hogy ne e, módosítsa a e, szavazás idejét, hogy biztosítsuk azt, hogy elég képviselő legyen itt. Nem tudom, hogy a koordinátorok egyeztettek-e ezzel kapcsolatban. Nem. Matthew képviselője szó. C'est un peu compliqué, hein? Elég bonyolult a helyzet. A Krim szakbizottság túl sok terhet ró az összes képviselőre. Jó lenne, hogyha egy kicsit olajozottabban mennének a dolgok, mert ez eléggé problémás ez a mostani eset. Tehát van ez a köztes jelentés a Krimben, amelyről szavaznak, rengeteg módosító, 700 módosító született ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Jelenleg az előadó a kompromisszumos módosítókról tárgyal azért, hogy holnap lehessen erről szavazni. Rendben. Tehát a Krím szakbizottság hajlandó arra, hogy ami a szavazások időpontját illeti a Libéhez alkalmazkodjon, amennyiben a Libe is egy kicsit ö, enged. Meggyőződésem, hogy csütörtökön ö, szünnap lesz, és hát tudják, hogy szerdán délután, és nem fogok itt köntörfalazni, egy szünnap csütörtök előtt, szerdán délután itt nem lesz nagy tömeg akik eljönnek szavazni, tehát mégiscsak akkor képviselők nélkül akarnak valamiről szavazni, ez érdekes megoldás. Tehát, hogyha azt, szeretnének, hogy mi, azt szeretnék, hogy minél többen szavazzanak, akkor azt kellene elérnünk, hogy szerdán délelőtt szavazzon mindenki, mert meggyőződésem, hogy szerda délután már senki sem fog szavazni egyik jelentésről sem. Elnök, nem szerdáról, hanem holnap kedről beszélünk. Igen, de a szerda május 8-a bizonyos tagállamokban szünnap. Tehát jó lenne, hogyha holnap délelőtt szavaznánk, hogyha azt akarjuk, hogy minél többen itt lenjenek. Sokan csak hétfőn délután jönnek el. Könnyű az ő frakciójuk részéről azt kérni, hogy kedd délelőtt itt legyenek, és a két szavazást akkor lebonyolítsuk mind a kettőt. Nem túl hosszú, szavazásokról van szó, mind a kettőben vannak kompromisszumos módosítók, tehát akkor kedden délelőtt kellene szavazni, és így akkor gondolom, hogy olajozottabban működni minden, és többen lennének itt. Makovely asszony. Yes. Megkaptam a szót? Köszönöm. Nos, tehát megszületett ez a javaslat. Igen, megkérdezett engem a kolléganőnk erről. A krim rugalmas, én is tagja vagyok a krimnek. Én azt mondom, hogy kilenckor kezdjük a szavazást a Libébe. De hát ez nem működik. Kilenc Libyben megkezdjük a szavazást a kilenckor, és aztán Krimben múlt, múlt, folytatjuk. Mert hát ez nagyon sok átalakítást illeti. Mácsi azt mondja, nem szerdáról beszélt, hanem kedről beszélt. Tehát holnap délelőtti szavazásról van szó, holnap sokan nincsenek is itt. Nem igazán ö, tetszik nekem ez a megoldás. Azt sem tetszik, hogy a koordinátorok ülésén kívül döntsünk ilyesmiről. A koordinátoroknak kellene megvizsgálni ezt a helyzetet. Szerintem nem szabadna megváltoztatni a szavazás rendjét. Na jó, de hát három óra, akkor ott lesz Malmström és a Nemzeti Parlamenti Képviselő. De mindig van valami, mondja az elnök. Három órára meghatároztuk, ez három óra, nem szerda, hanem kett, kett, három óra. Mindenkinek van valami feladata. Alfano hogy nagyon-nagyon aggaszt az, hogy most veti fel ezt a kérdést. Ezt előre kellett volna tisztázni, és nem tisztázták föl, nem tisztázták előre. A koordinátorok oldják ezt meg, e-mailen egyeztessenek ma délután, és hogyha minden koordinátor egyetért azzal, hogy a szavazás holnap reggel 9-kor legyen, és a többi napi rendi pontot át lehet alakítani, mert ez sem adott, ez sem tény. Ugye másokat meghívunk külsősöket, akik prezentálnak, időre érkeznek, nem lehet őket utolsó pillanatban másik időpontra tenni. Nincs több időnk erre, nagyon sajnálom, hogy ennyire szigorú kell, hogy legyek. Az érdemi kérdéseket lezártuk, mert azon sajnálom, de a koordinátorok hogyan, hogyan, hogyan egyeztessenek arról, hogy holnap kilenckor legyen a szavazás? Nem, én nem javasoltam semmit, mondja az elnök, most egyszerre ketten beszélnek. Matthew asszony, lezárom a napirendi pontot. Nagyon sajnálom. Következő napirendi pont következik. Nem értem, hogy mit döntött az elnök, mondja Makovej asszony. A koordinátorok döntsenek erről, a koordinátorok feladata erről dönteni. De nincs koordinátori ülés, mondja Makovej asszony. I've written procedure. I nostri segretariati sono in contatto già da qualche giorno. Mrs. Alfano, e non è corretto quello che è stato detto Mrs. dalla collega Alfano, Sargentini. The point is closed. Lezártam ezt a napirendi pontot, mondja az elnök kisebb problémák után. A következő napirendi pont, az ötös napirendi pont, az egyénvédelme a személyes adatok feldolgozása során. Nos, van pár percünk, a koordinátorok megbeszélhetik ezt az ügyet, 10 perc múlva kezdjük, 3-4-5-kor az ötös napi rendi ponttal. Tisztelt kollégák, folytassuk a munkát. First of all, for your information... Először is tájékoztatásként. A napi rendet nem fogjuk módosítani. Mindenki leült? Tehát a napi renden nem módosítunk. Másodszorban Ábrecht úr, aki éppen beszélget, az ő jelentése következik. Készen áll? Rendben. Akkor meg is adom a szót. Thank you very much. First of all, um, I... Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, hiszen a halasztás miatt nem mindenki áll rendelkezésre. Például vannak olyan árnyék jelentéstevők, akik nem tudtak részt venni a mai ülésen. És valószínűleg a frakciók számára is ez gondot okoz majd. Nos, remélem, hogy a frakciók is az illetékeseket rendelkezésre tudják bocsátani. Nos, a vita beütemezésekor azt gondoltuk, hogy a szakbizottságban szükség lenne még egy eszmecserére a módosítókkal kapcsolatban, illetve a különböző kérdésekkel kapcsolatban, hiszen nagyon-nagyon sok módosító született, nagyon sok kérdés merült föl, és lehetőséget kívántunk nyújtani arra, hogy eszmecserét folytassunk ezekről. A múltkor ez nem sikerült, Vossz úr és Latford asszony, az árnyék jelentéstevő társaim, illetve Trucas úr elérhetősége miatt is fontos volt ez, tehát azt mondhatom, hogy várom a megjegyzéseket, a kérdéseket, a rendelkezésükre állok, és ezt, erről az eszmecseréről beszámolok majd az árnyék jelentéstevőknek, hiszen a holnapi napon ismét találkozom. Egy-két háttérinformációval szolgálnék először is. Nos, négy vagy öt árnyék jelentéstevői megbeszélésre került sor eddig, és ahogy elmondtam, rengeteg módosítójavaslat született, nagyon sok kérdés merült föl, ezért nem sikerült kellőképpen körüljárni ezt a kérdést. Május 29-én nem tudunk majd szavazni, ezért mindenképpen halasztani kell majd a szavazást. Ezt a két anyagot, tehát a rendeletet és az irányelvet, az irányelvről ugye holnap fogunk beszélni, Erről a két anyagról a nyári szünet előtt szeretnénk szavazni, és ezért küzdünk. Reméljük, hogy erre minél hamarabb sor kerül. Holnap lesz a következő megbeszélésünk, a kompromisszumokról lesz szó. Szerintem fontos lépések történtek, az előző megbeszélésünk igen gyümölcsöző volt, jó pár kompromisszum született, de azt mondhatom, hogy nagyon nehéz látni az, hogy pontosan mi is a helyzet, hiszen a különböző cikkek érintik egymást, átfedésben vannak, gondolok itt a hatáskörre, vagy bizonyos adatfeldolgozási tevékenységekre, ezeket nem lehet szétválasztani az egyéni jogoktól. illetve az adat ellenőrök, adatfeldolgozók terhelésétől nem lehet ezt szétválasztani. Szerintem a 2011-es állásfoglalás fő irányvonalát kell követni. Itt a 95-ös irányelvből indulunk ki, ezt nem akarjuk teljes mértékben megváltoztatni, tehát a rendszert nem akarjuk teljes mértékben felülírni, egy jogszabályt szeretnénk létrehozni hasonló szabályokkal, illetve a digitális környezet elmúlt 10-15-20 évének tapasztalatát is szeretnénk ebbe beépíteni. Szerintem jó úton haladunk, és véleményem szerint konszenzust tudunk majd kialakítani a kompromisszumok körül, de ez azt is jelenti, hogy még az árnyékjelentéstevőkkel sok a dolgunk. Kérem, hogy bátran vegyék fel a kapcsolatot az árnyékjelentéstevőkkel, illetve velem is, hogyha konkrét kérdéseik vannak, vagy hogyha vannak olyan ügyek, amelyeket mindenképpen szeretnének látni a vita során, nagyon is függünk attól, hogy önök bízzanak az árnyékjelentéstevőkben, hiszen kompromisszumot szeretnénk elérni, széleskörű kompromisszumot, és aztán elősegíteni a szavazást, és ez pedig bizony nem könnyű feladat, ezért össze kell fognunk, és nagyon fontos, hogy megszülessen a tanácsa való tárgyalásokhoz a mandátum még a nyár előtt, és azt is el kell mondanom, hogy az ír elnökség kiváló munkát végez, megfelelő ütemben haladnak előre, és nagyon remélem, hogy ők is jóvá tudják hagyni a tárgyalási mandátumukat, vagy legalábbis ennek az alapjait lefektetik a nyári szünet előtt, és ennek eredményeképpen közvetlenül megkezdhetjük a tárgyalásokat a nyári szünet után. Köszönöm szépen, és várom a vitát, elnök. Köszönöm szépen, Albrecht úr már elmondta, hogy nehéz volt a képviselők számára az, hogy megjelenjenek a mai ülésen, úgyhogy elég kevesen vannak itt az árnyék jelentéstevők közül, például Vosszurat is helyettesíti kollégája. Van den Kampul. Igen, köszönöm szépen. Axel sajnos nem tudott eljönni a mai ülésre, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy helyettesíthetem őt, és ebben a politikai vitában bizonyos véleményeket megfogalmazhatok. A frakciónk mindig is hangsúlyozta, hogy az adatvédelem területén az állampolgárok joga, illetve a belső piac megfelelő működése kéz a kézben van. Mind a két oldalt meg kell erősíteni annak érdekében, hogy fenntartható és megfelelő adatvédelmi szabályozást hozzunk létre. A néppárt üdvözli a, meg, a módosítókat, amelyek foglalkoznak azokkal a legfontosabb kérdésekkel, amelyek közel állnak a néppárthoz. Ezek pedig a következők. Először is. Az administratív terhek csökkentése, gondolok itt a dokumentációs, illetve információs követelményekre, a KKV-kat érintő követelményekre. Az ellenőrző személyek, illetve feldolgozó személyek felelősségi köreinek pontos meghatározása, harmadik pont, a megfelelő üzleti modellek számára az adatok felhasználása, negyedik, a biztosító társaságok számára felhasználható adatok, kutatás számára felhasználható adatok, ez az ötödik pont, a hatodik pont pedig az önszabályozás előremozdítása a cégek esetében, ahelyett, hogy az adatvédelmi hatóságokat súlyos eljárási terhek sújtanák. Aztán ott van az adat hordozhatósága, illetve az elfelejthetőséghez való jog, amely technika, technikai szempontból kivitelezhető. Ez pedig, ez a lista azt mutatja, hogy így nem feledkezünk meg az állampolgárok jogairól, fontos, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki. Köszönöm. A szocialisták részéről Romero López asszony következik, mondja az elnök. Eh, gracias, presidente. No lo, no lo puedo hacer en nombre de Dimitrios. Por... Köszönöm szépen. Eh, Dimitris úr nem kért meg igazából, hogy helyettesítsem őt, de szeretném megragadni a lehetőséget, hogy kiemeljek egy-két kérdést én jó magam is módosító javaslatokat nyújtottam be, és erre áldását adta az árnyék, a jelentéstevő. Az első a 977-es, amely az adatok felhasználásával kapcsolatos jóváhagyással foglalkozik. Néha könnyű a, a beleegyezés, a jóváhagyás, néha viszont nehéz ezt visszavonni, legalábbis eljárásbeli technikai szempontból. Fontos az, hogy ezt megfelelően értelmezzük, tehát az, az érintett személy a jóváhagyását visszavonhassa, ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán van egy másik módosító javaslat, amelyet szeretném, hogy elfogadjanak a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők, ez pedig azokat a cégeket érinti, úgynevezett felhőcégeket, akik tárolják ezeket az adatokat. Sokszor az szerződésekről van szó, tehát szerződő cégekről. Nagyon gyakran fölvesznek valakit, aki az adatvédelemmel foglalkozik. Fontos, hogy ugyanazok a követelmények legyenek érvényesek erre a személyre is, mint az adat ellenőrzést végző személyre az anyacégnél. Ezt nagyon fontosnak tartom. fontos, hogy a felhőcégen belül mindent az adatvédelemhez kapcsoljunk. Aztán van még egy módosító, amelyet szeretne elfogadni a jelentéstevő, ez pedig egy új koherencia mechanizmus, illetve annak a kiegészítése. Vannak különböző ellenőrző cégek, gyakran ezek az anyacégtől jönnek, és itt a háttérben egy olyan filozófia húzódik, amelyel alapvetően egyetértünk, azonban néha ez problémát okoz a fellebezések esetében. Tehát, hogyha valaki ö, egy tagállamban problémába ütközik, egy leányvállalat esetében, akkor az anyavállalat ellenőrző hatósága fogja meghozni a döntést ebben a kérdésben. A gyakorlatban véleményünk szerint ez problémákhoz vezethet, nem csak a fordítási, értelmezési kérdések esetében, tehát a különböző jogrendszerek értelmezésében, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy a különböző tagállamok között eltérnek a szabályok. Tehát a javaslatom a következő. Az anyavállalat ellenőrző hatóságán kívül hogyha más a többi cég fellépéséről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a fellépéseket koordináljuk. Ez egy nagyon fontos feladat, és ezzel már meg is kell tudni oldani a problémát ezzel a koordinációs feladattal. Ez pedig azt jelenti, hogy nem az anyavállalat ellenőrző hatósága, hanem a származási ország ellenőrző hatósága lesz a felelős. Erről beszélnünk kell. Véleményünk szerint ez a gyakorlatban nagyon sok problémát megoldana. A spanyol adatvédelmi hatóság javaslata ez eredetileg, hiszen ők bizonyos problémákat látnak körvonalazódni a jövőben, és a jelentéstevő elfogadta ezt a javaslatot, és itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, és gratuláljak a munkájához. Elnök, kérem még valaki szót, nem? Akkor jó magamnak adom meg a szót. Nagyon röviden. Két megjegyzésem lenne a hatája kapcsolatban. Egyrészt sokat beszéltünk ezen a csomag megközelítésről. Egyelőre nem nyugtattak meg, de talán az írelnökség tud erről pontosítást adni, hogy a tagállamok teljesen felhagytak volna azzal az ötlettel, hogy a közszolgáltatásokat, akárhogyan is definiáljuk őket, kivegyék a rendeletből, és vegyék át, rakják át az irányelvbe, amely aztán véletlenszerűen ö, úgy egészében majd ö, ö, feledésbe merülne. Nos, mi mindig azt kértük, hogy egy eszköz legyen, ezt nem kaptuk meg, a csomag megközelítést mi vitatjuk. Én szeretném, hogyha a tanács garantálná nekünk, hogy a közszolgáltatások a rendeletben maradnak, és az irányelv csak az igazságszolgáltatással kapcsolatos kivételekre fog vonatkozni. Második megjegyzésem pedig a személyes adatok definíciójára vonatkozik. Fontos kérdésnek tartom ezt. Azt gondolom, hogy a vita végén ez fontos kérdés lesz arról beszélünk, hogy hogyan lehet névteleníteni az adatot. Hát én már nem hiszek az névtelen adatokban. Ugyanis, hogyha a névtelen adatokat összegyűjtjük, akkor ö, egyre inkább lehetséges, és használják is ezen adatokat arra, hogy egyes személyeket ki lehessen emelni, és be lehessen azonosítani. Ez egy üdvözlendő fejlemény, de ez azt is jelenti, hogy a mi adatvédelmi szabályainkat alkalmazni kell ezen új jelenséghez. És nagyon szeretném, hogyha a szakértők véleményét megismerhetnék. A múlt héten volt egy szakértői ülésünk, sajnos ezen ülésen nem mondták azt, hogy én tévednék, sőt, csak megerősítették az agályaimat, és attól tartok, hogy ez rendkívül fontos lesz, hogyha a személyes adatokat úgy definiáljuk, hogy az egyének kiválasztását ki lehessen zárni, és hát megint csak ezen definíció meghatározza majd azt, hogy hogyan fogunk az elfogadandó csomagról szavazni. Először a bizottságot kérem meg, hogy szóljon hozzá, hogyha szeretne, majd pedig az iránökséget, végül pedig eh, visszatérünk az előadóhoz. Bizottság, nem tudom, ki képviseli. Köszönöm szépen. Én az ezzel a kérdéssel foglalkozó főigazgatóság igazgatója vagyok. Köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy hozzászólhassak. Nagyra értékeljük az előadók által végzett munkát itt a parlamentben, és mi felkínáljuk segítségünket minden előadónak személyesen is, és az egész csoportnak is, és korábban már volt erre igény, részt is vettünk a vitákon, és technikai segítséget nyújtottunk, és a jövőben is rendelkezésükre állunk. Párhuzamos előrelépés elemeit látjuk a parlamentnél és a tanácsnál, és bízunk abban, hogy gyümölcsöző lesz ez a munka idővel. Emlékeztetnék rá, hogy nem forradalmi, hanem evolúciós alapon dolgozunk, tehát már vannak adatvédelmi szabályok. Reding alelnök asszony mindig azt mondta a parlamentnek és a tanácsnak is, hogy egyrészt szeretnénk javítani a már meglévő szabályokon, mind rendeleten, mind az irányelven. Egyrészt a személyek adatvédelmének minősége szempontjából, másrészt pedig a belső piac működése szempontjából is, másodszorban pedig a parlamentben várjuk a 2011-es, vártuk a 2011-es FOSZ jelentést, amely nagy többséggel került megszavazásra a parlamentben, és így a parlament álláspontját képviseli. Ez az az álláspont, amelyet a bizottság is követett amikor kidolgozta ezen javaslatokat, és nagyon reméljük, hogy a frakciók és az előadók munkáját is ugyanez az irányelv vezérli, tehát a FOSZ jelentés alapján járnak el. Mi így látjuk egyelőre a helyzetet, ami pedig a két feltett kérdést illeti elnök asszony által feltett kérdéseket illeti, erre is röviden válaszolnék, ha megengedik. Természetesen az alapszerződés a 72-es cikkében kizárja az ilyen jellegű rendelkezést, és mi nem szeretnénk az alapszerződésen módosítani, itt eszközökről beszélünk, ugyanakkor különböző fejezetek vannak az alapszerződésben, és a, az irányelv és a kerethatározat elve az volt, hogy az irányelv a rendőri és a büntetőjogi esetekre alkalmazandó, a kerethatározat a büntetőjogra. Ez teljesen logikus, és ugyanezt a struktúrát követjük mi is, tehát legyen a rendelet mindenre, vonatkozzon mindenre, kivéve arra, amelyre az irányelv vonatkozik, amely korábban a rendeletben volt benne. És ez így logikus, és az alapszerződés felépítésének is megfelel. Az, hogy egy egész részét a rendeletnek kivegyük és átrakjuk az irányelvbe, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert ez azt jelenteni, hogy ami az állam fellépését illeti, ilyen esetekben a polgároktól megvennénk olyan komoly védelmi lehetőségeket, amelyek korábban az irányelvben lehetős, lehetségesek voltak. Tehát én mindenképpen azt javasolnám, hogy ne mm, ezt a, az irányt kövessük, mivel hogy az alapvető célunk az az, hogy a védelem szintjén javítsunk a mostani technikai lehetőségek és a adatok tárolásával és egyéb lehetőségevel kapcsolatban nekünk alkalmazkodnunk kell a jogszabályokban és ezen helyzethez. Ami pedig a javaslatot illeti a személyi adatok definíciójára, mi megtartottuk ezt az irányelvben is, és hogyha lehetséges, a technológiai fejlemények eh, fényében próbáljuk pontosítani azt, hogy mit is eh, tartunk személyes adatoknak. Azt gondoljuk, hogy eh, a pseudonim adatokat a rendelet és az irányelv hatájába be kell venni. És valóban igaz, hogy az Egyesült Államokban kiderült, hogy ezen négy tal, tehát kor, ö, nem, irányítószám alapján bizony be lehet azonosítani egy személyt. Tehát éppen ezért oda kell figyelni arra, hogy milyen védelmi kötelezettség van a pseudonim adattal kapcsolatban. Másrészt, hogyha valóban igaz az, hogy egy személyt nem lehet beazonosítani és nem lehet kiemelni, akkor természetesen ez az eset már nem tartozik a rendelet alá, és akkor valahol máshol kell rendelkezni. Tehát ezt a határt, határvonalat valahol meg kell húzni. Ezzel szeretnék hozzájárulni az elnök kérdéseihez. Köszönöm szépen. Rory Kogan következik az irányokség nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, nézzük, hogy a tanács hol áll jelen pillanatban. Nyilván önök is tudják, hogy úgy döntöttünk, hogy a rendelkezéssel kapcsolatban a vitákban a frontloadingot alkalmazzuk. 20 ülésnapot terveztünk, de 26 lesz ebből az e, elnökség végére. Június 6-án lesz tanácsülés a témában és főleg kulcsfontosságú kérdésekre fogunk koncentrálni az első négy fejezetben, hát tehát ez egytől négyig. de persze ez nem jelenti azt, hogy befagyasztjuk a szöveget, a cél az, hogy megnézzük, hogy hol lehet konszenzusra jutni a tagállamok között, és melyek azok a kulcsfontosak aspektusok, amelyekben döntésre tudunk jutni. Múlt héten és ezen a héten teszteljük ezeket a e, kérdéseket, és próbáljuk e, azokat, e, amelyekben előre megegyezésre tudunk jutni, azokban megegyezni. A beleegyezés definíciója, az önkifejezés szabadsága és egyéb kérdések merülnek fel. A miniszter úr azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy, hogy gondosan lépjünk előre, és olyan, olyan rendelkezést, olyan jogszabályt hozzunk létre, amely a céloknak megfelel. Ami a közférát illeti, a miniszter úr világossá tette, hogy a tagállamok általánosságban nagyobb rugalmasságot kívánnak elérni a közférának a rendeleten belül. Ezt a vitát még ez, ezzel kapcsolatos pontokat még a tanácsi vitán kell véglegesíteni. Hát ez nagy munkának tűnik, mondja az elnök, de úgy látom, nem tudom, hogy az EDPS-től, EDPS-től van-e itt valaki, úgy látom, hogy nincs, tehát az Európai Adatvédelmi Szolgálattól nincs, akkor Albrecht úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány rövid megjegyzés a képviselők által felvetett pontokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Fantekamp úr által felvetett kérdésekben folyik a munka. Ezt elmondhatom, hogy ami a kutatást illeti, igyekszünk megoldásokat találni az aggodalmakra, amelyek felmerültek azt hiszem, hogy hamarosan jó konszenzust fogunk elérni ezekben a pontokban. Már most is eléggé <clears throat> előre léptünk, és az a benyomásom, hogy az ön által felvetett kérdésekre a kompromisszumok választatnak. Az adatok át, hordozhatósága és a felejtéshez való jog. Nos, már megpróbáltam az ezzel kapcsolatban Európai Bizottság által javasolt rendelkezéseket belefoglalni, streamline-olni az én javaslatomba. Most meg kell néznünk az eredeti javaslatokat a digitális környezetre vonatkozóan, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen következményei lehetnek az ilyen típusú rendelkezéseknek. Az én benyomásom a következő, Valószínűleg megoldásra juthatunk az javaslataim alapján. Camolanero López kollégának azt mondhatom, hogy ami a beleegyezést illeti, egy, és ennek a visszavonásának a lehetőségét, nos, egy olyan biztosíték kidolgozásán dolgozunk, amely egyértelműbben fogalmaz, illetve a kompetenciákat, a hatóságok közötti kompetenciákra vonatkozóan itt azt mondanám, hogy világos, hogy egy egyablakos rendszert kell létrehozni, mert a végeredményben a jogér, jogérvényesítést biztosítani kell, és koordinálni kell ezt, és egy közös megállapodásra kell jutni a az állampolgárok és az ő alapvető joguk, joguk képviselete érdekében. A polgárok számára problémát jelenthet az, hogy különböző nyelven, különböző hatóságok fordulnak ő hozzájuk különböző tagállamokból. Sophie Intfeltnek pedig elmondanám, hogy igen, a csomag eljárásban van most benne a parlament, Úgyhogy ezek a javaslatok párhuzamosan folynak ezeknek a tárgyalása, a rendelet és az irányelvé, és természetesen, ami a rendelet hatáját illeti, ez sem szabadna csökkenteni, ami a közhatóságokat illeti, Világos, hogy a 2011. júliusi e, FOSZ jelentésnek a következménye az, ahol azt mondtuk, hogy jó lenne egy, egy egységes e, jogszabályban lefektetni ezeket a rendelkezéseket, e, illetve a jogalapra nézve is ezt a megközelítést választottuk, de akkor, de a mostani eljárás már nem kívánjuk megváltoztatni, végül is ez lett a parlament és a tanács közös álláspontja. Sok eh, kérdés merült fel eh, érdekcsoportok részéről eh, a közlevéltárakra vonatkozóan és archívumokra vonatkozóan. Itt világosá szeretném tenni, hogy mindannyian egyetértünk, és a, tehát a frakciók és a frakciók képviselői. A közarchívumok létezésével kapcsolatban nagyon fontos az, hogy ne hozzunk olyan jogszabályt létre, amely ezeknek a működését ellehetetleníti. Ezt világossá kell tenni a e, rendeletben. Az archívumban dolgozók és maguknak az archívumokra vonatkozó szabályok e, meg kell, hogy feleljenek a nemzeti jogszabályoknak. E, egyesek kodalmukat fejezték ki emiatt. De én biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy ezek az, ezeket az aggodalmakat mi megkaptuk, ezek eljutottak hozzánk, ezekkel foglalkozunk, és szeretnénk konszenzusos, konszenzusos módon előrelépni. Emellett persze gyorsan is szeretnénk haladni, mert azt gondoljuk, hogy eljött az ideje már ennek az egységes rendelkezésnek, jogszabálynak. Itt az ideje, hogy a polgárokra, a vállalkozásokra és a közintézményekre egységes szabályok vonatkozzanak. Ugyanis a technikai lehetőségek már nagyon előre haladtak, határokon nem állnak meg az adatok, nem áll meg az adatforgalom, itt az ideje ezeknek a szabályoknak az alkalmazásának, és igyekeznünk kell a parlamentben még nyár előtt lezárni ezt a témát. A tagállamoktól is nagy erőfeszítést várunk, hogy megegyezésre jussanak, hogy végre nyár után valóban elkezdhessük a tárgyalásokat. Célunk tehát az, hogy ezeket a e, legislatív témákat e, lezárjuk a következő választások előtt, hiszen a polgárok eredményeket várnak tőlünk. Megéri ezért dolgozni. Az elkövetkezendő hetekben még további ülések várnak ránk. Az írelnökség e, komolyan dolgozik. Azt hiszem, hogy köztes együttes erőfeszítéssel bizonyára megegyezésre jutunk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Jó, akkor ezzel rátérhetünk az utolsó napi rendi pontra, amely valószínűleg elég rövid lesz, EU kiberbiztonsági stratégiája. Na, most kaptam meg az új változatot napirendről. Uh, okay, well, it's going to be even shorter, so that's good még rövidebb lesz a napi rend, úgyhogy ez jó. A kiberbiztonsági stratégia az Európai Bizottság fogadta ezt el február 7-én. Az, ez egy közleményt fogadott el, az IMCO bizottság egy állásfoglalás tervezetet eh, készít a témával kapcsolatban. Schwab úr eh, néppártól a jelentéstevő de még nem nincs meg az jelent, a szállásfoglalás tervezet, úgyhogy az erről szóló vitát elhalasztjuk, ennek elhalasztását javaslom. Az állásfoglalás tervezetet e-mailben kap, kapják meg, május 14-én délig lehet módosítást benyújtani. Május 29-én és 30-án lesz a szavazás a Libében. Már látom, hogy mindenki pakolászik, és szeretne minél hamarabb elmenni, az első tavaszi napsugarakat élvezni. Hogyha nincs egyéb hozzászólás, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot és az ülést.